Pan przewodniczący! Az elnök. Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Megnyitom az ülést. Napirendünkön az első pont Fidel Quadras úr jelentése a gázellátás biztonsága címmel. Megadom a szót az előadónak, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr! Az elmúlt néhány év során azt tapasztaltuk, hogy az EU tagállamok az energia szempontjából rendkívül kiszolgáltatottak, különös tekintetel a gáz szolgáltatásra. 2005-2006 és 2007-2008 telén megszakadt a gázszolgáltatás, sőt meg is szűnt, és ez rémálomként lebegett felettünk. Ezért aztán tekintettel arra, hogy igen kemény telek vannak Európában, el kell kerülnünk az ilyen helyzetek kialakulását. Az energiaszolgáltatás ugyanis nagymértékben külső forrásokon múlik. Nyilván a diplomácia sokat érhet el ezen a területen, a bizottság nagyon sokat tett ennek érdekében, úgyhogy ezért köszönhet a bizottságnak. Európában azonban hatékonyabb, közvetlenebb mechanizmusokra van szükség. Nem szabad elfeledkeznünk a válságos időkről, a nemzeti piaci szabályozás és az európai hálózat összekapcsolása lehetővé tette, hogy a tagállamoknak ne egyedül kelljen megbírkozniuk ezzel a kérdéssel. Azonban előre kell lépnünk ezen a területen. Már hosszú ideje próbálunk megoldást találni ezen a téren. Az egyes nemzeti megoldások problematikája miatt egyértelművé vált mára, hogy a tagállamok túlléptek a nemzeti kereteken, és most már készek az európai megoldásra. Ha ezt kipróbáltuk, akkor rendkívül hatásos, erőteljes eszköz lesz a kezünkben a gáz és elektromos áram szolgáltatás terén Európában. Egyhangúan fogadtuk el a jogalkotást ezen a téren, a három oldalú egyeztetéseket követően, úgyhogy engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, és köszönetet mondjak minden egyes árnyékjelentés készítőnek, mert fantasztikus munkát végeztek a végleges megszövegezést területén. Köszönet a szakbizottságok tagjának, akik véleményezték az anyagot, és akik véleménye nagy mértékben bekerült a végleges változatba. Köszönet a bizottságnak, a segítségnyújtásért a jogalkotás két pillérének, illetve a spanyol elnökségnek, amely tájékoztatott minket a tanácsban folyó munka minden egyes fázisáról. Így minden egyes európai állampolgár számára ö, rendelkezésre áll a jogalkotás, amely jobban ö, segít minket elkerülni a válságokat. A tagállamok így kiegészíthetik a létező jogszabályaikat, ö, de ehhez kiegyensúlyozott megoldásokra van szükség, nevezetesen szolidaritásra a, a többi tagállam fogyasztóival és állampolgárival. A rendelet kötelezővé teszi a gázszolgáltatókat, hogy abban az esetben, hogyha válság alakul ki, minimum 30 napig megszakítás nélkül szolgáltassanak energiát bizonyos védett fogyasztók számára. Úgyhogy új infrastruktúrákra van szükség a tagállamokban annak érdekében, hogy a belső piacon az integráció energetikai szempontból egységes legyen, ne legyenek lyukak ezen a téren sem. Minden egyes tagállam számára kötelezővé kell tenni, hogy a különböző hálózatokat megfelelő módon alakítsák ki, költséghatékonyan, mégpedig úgy, hogy példátlan ö, módon biztosíthassuk ö, az energiaellátást. Ott van a Cseh köztársaság, Lengyelország és Németország ellátása például a belorusz államok ö, területéről, aztán a bizottság különböző intézkedéseket is hozhat abban az esetben, hogyha a hálózatot valami fenyegeti. Az elnök megszakítja az előadót, míg kettő percet engedélyez. Tehát a bizottság nagyon fontos koordinációs intézkedést vezet be a tagállamok között, abban az esetben, hogyha válságos időszakok alakulnak ki. Ez fantasztikus megoldás egy valós problémára. Ez a rendelet elősegíti a gáz szolgáltatást, és a piac szempontjából rendkívül fontos forrás lehetőségeket is biztosít. Elnök úr, a gázszolgáltatásra vonatkozó rendelet óriási változás, aminek segítségével a tagállamok a teljesen nemzeti megközelítéstől európai megoldások felé mozdulnak el két nagy válságra volt szükség ahhoz, hogy ezt elérjük, hogy mindenkiben tudatosuljon az, hogy milyen kockázatokkal kell szembenéznünk. De ezt meg tudjuk, ö, ö, meg tudjuk oldani. Az elnök megint közbeszól, ö, már is befejezem, mondja az előadó. Ez óriási mérföldkő a, a, az EU gázszolgáltatása szempontjából, annak bizonyítéka, hogy integrációs projektünk működőképes. Ha ezt gyorsan, hatékonyan alkalmazzuk, akkor igen, erőteljes üzenetet közvetítünk ellátóinknak, nevezetesen, hogy ami a gázszolgáltatást illeti, az Európai Unió az elnök megint megszakítja az előadót, tehát, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért. Nagyon fontos ez a jelentés, mondja az elnök, Tudom, hogy milyen fontos, de továbbra is tiszteletbe kell tartani a szabályainkat. Felhasználta az összes idejét, ez 6 perc volt összesen, most már 7 percnél tartunk. A végén nem lesz sajnos megjegyzése ideje az eladónak, nagyon sajnálom. A bizottság nevében Günther Oettinger nek adom meg a szót, üdvözlöm az Európai Parlamentben, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim képviselők! A gáz egy nagyon fontos tényező az energiapolitánkánkban, és a stratégiánk teljesen világos. Először is szeretnénk egy hatékony európai jogi keretet a gáz ellátás biztonságáért, másodszorban pedig az import forrásainkat és a szállítási útvonalainkat diversifikálni kell. A szükséges infrastruktúrát ki kell építeni, illetve korszerűsíteni kell, és szükség van egy közös csapás irányra, amikor az energia partnerekkel és a tranzitországokkal tárgyalunk európai érdekekről. Mindezt tesszük egy rendesen működő energia belső piac kontextusában. Az elmúlt évi gáz mizéria és a Minszk és Moszkva közötti gázvita is azt mutatja, hogy szükség van erre a gáz stratégiára. Mondom ezt a bizottság javaslata alapján, mely szerint a parlamentben és a tagállamokon belül is le kellett folytatnunk a tárgyalásokat, és ezáltal egy konstruktív eredményre jutottunk. Azt gondolom, hogy jó hír ez a polgárok és a gazdaság számára is itt az Európai Unióban. Köszönetet mondok az Európai Parlamentnek egészen pontosan Vidal Quadras úrnak, aki közvetített, meg volt győződve arról, hogy eredményre juthatunk, és így is lett. És a tagállamoknak is köszönöm azt, hogy hajlandók voltak lemondani kompetenciájukról, hogy egy európai keretbe foglalhassuk össze a mostani lehetőségeinket. Ez a javaslat egyébként, a rendelet javaslat az első olyan jogi aktus, ami az új Lisszaboni szerződés keretében az átfogó jogi keretre alapul. Új átfogó kompetenciákat tudnak most már önök is kihasználni. Az ellátásokat ezáltal még nem tudunk mindent kizárni, de a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt, ezért mindent meg kell tennünk. Meg vagyunk győződve arról is, hogy a gázszektorban nagyon nagy szükség van az együttműködésre, Lengyelországgal például, Oroszország és Lengyelország közötti gázszállítási megállapodásról zajlanak most a tárgyalások, és amennyiben itt ez működni fog, akkor nem lesz szükség szerződés szegési eljárásokra. Egy közös európai megközelítésre van tehát szükség, a korai megelőzés, a technikai műszaki lehetőségeket kell kihasználni, az ellenirányú áramlás egy nagyon fontos szempont, és természetesen mindezt tekintjük a energia külpolitika kontextusában. A belső piac tendenciáit figyelnünk kell, a változásokat nyomon kell kísérni. A minimális standardek a háztartások vonatkozásában azt hiszem, hogy a szolidaritás irányába mutatnak, a polgárokat helyezi középpontba. A 30 napos határidő, amelyre, amely alatt biztosítani kell az ellátást, azt gondolom, hogy nagyon lényeges. Gondolok itt arra, hogyha ellátási zavar van, vagy extrém hideg. Ez a 30 napos biztonság nem jelenti azt, hogy ülhetünk a babériainkon, de egy olyan alapot teremt ez a határidő, amely a válságok alatt extrém időjárási körülmények között is egyfajta biztonságot jelentenek. Az egy hangon beszéd egy lényeges kritérium, így kellene fellépnünk a tárgyalások alatt is. A rendelet rendelkezéseiből nagyon sok minden átültetésre került, említette már az elleni irányú áramlást, a támogatásokat, 31 projektet igyekszünk talpra állítani 1,4 milliárd eurós költségvetésből, és úgy gondolom, hogy ezáltal a rendeletben foglaltak közül a következő hónapokban nagyon sok minden elérhető. Nyilván van még házi feladatunk, és gondolom azt is, hogy nem ez lesz az utolsó szó. Két-három év múlva egy köztes jelentést kell megfogalmaznunk az eredményekről, illetve a további feladatokról. Ez mindannyian érdeke is. Fontos lenne nagyon hamar átültetni az elfogadás követően ezt a rendeletet. A bizottság nagyon korán kíván aktívan fellépni. Van egy koordinációs csoport, amelynek élén a bizottság áll, ez havonta ül össze, és természetesen aktívan e, síkra száll, majd a rendeletben foglaltak mellett. Üdvözöljük azt, hogy nem csak az európaiak, hanem az európai régiók között is megvan a kooperáció, gondolok itt a balti országokra, a BEMIT keretében. Tehát összefoglalva, regionális megoldásokra is szükség van az európai dimenzióban. Biztosíthatom önöket afelől, hogy messze menő vitát irányoz elő az infrastruktúra tematikájában a bizottság. Novemberben lesz erre vonatkozóan egy közleményünk, és a következő pénzügyi tervben is lecsapódnak majd ezek a tervek. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Száriusz Volszki kollega nincs itt, körünkben. Ezért az NB szakbizottság nevében Szonyik képviselő kap szót, Bárzsó Prose, kedves kollega úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa állampolgárai fontos döntéseket várnak Európától. Fontos, hogy a szolidaritásunkról tanúbizonyságot tegyünk. Azt akarják látni, hogy képesek vagyunk a határokon túlnyúlva gondolkozni, úgy hiszem, hogy ezért ez a jogszabálytervezet jó irányba tett lépésnek tekinthető, hiszen itt Európa állampolgárai látják meg, hogy a határokon átnyúlik az európai dimenzió. Itt ez gázellátás biztonságáról van szó. Éveken keresztül panaszkodtunk erről, illetve kértük, hogy legyen prioritásos kérdés ez az Európai Parlamentben. Nem függhetünk kizárólag egyetlen beszállítótól, Oroszországtól, hiszen Oroszország a hatalom gyakorlás eszközének ként használja a gáz ellátást, éppen ezért nagyon óvatosnak kell lennünk. Mi, lengyelek, az északi áramlat projektet többször felvetettük, hiszen úgy döntöttek erről, hogy az érintett országokkal nem konzultáltak. Fontos, hogy egy olyan gázellátási rendszert tudjunk kiépíteni, amely biztosítja az ellátást minden egyes tagállam számára. Köszönöm szépen, Sandra Kányete asszony kap az IMKO szakbizottság nevében. Prezident Kungs, és egy ljót svarīgs zinyoljon. Kedves elnök úr, kedves képviselőtársaim, ez egy nagyon fontos jelentés, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a parlament állásfoglalása az energia területen izolált országok aggájait is hangoztatják, hiszen ezek az országok egy országtól függenek, és nincsen interkonnexiójuk, összekapcsolásuk más EU tagállamokkal. Azt remélem, hogy ez a rendelet segíteni fog abban, hogy egy közös energia területet szabályozunk le. Az IMCO szakbizottság nevében egy-két pontot szeretnék kihangsúlyozni, ahol a parlament javította a bizottság előterjesztését. Egyrészt a védett fogyasztó definícióját pontosabban meghatároztuk. Másodszorban megerősítettük a szolidaritás elvét az Európai Unión belül hangsúlyozva a régiók közötti együttműködés jelentőségét, és növeltük az Európai Bizottság jogkörét is. Végezetül pedig a piaci eszközök kapják a prioritást a ellátás bizonytalansága során, és a piacon kívüli eszközök csak akkor kapnak prioritást, hogyha nem sikerül a védett fogyasztók ellátását biztosítani. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek a kitűnő együttműködést. Kérem, mondja az elnök, mindenki tartsa be a felszólalási időt. Szárius Volszka, kollega kap szót az AFET szakbizottság nevében. Uh, Köszönöm, elnök úr. Az energiabiztonság az egyik kulcsfontosságú területe a jövő uh, biztosításának, és uh, nyilván ez kötelessége is a vezetőknek, hogy ezt biztosítsák az állampolgároknak. A kérdés az, hogy hogyan. Ehhez két dologra van szükség. Először is megfelelő jogszabályok, politikai akarat ezek végrehajtásához. Ez a második. Mivel igen hatékonyan történt a tárgyalás, Vidal Quadras úr vezetésével, az energiabiztonság az Európai Unió számára az eredeti célok vonatkozásában kétharmados eredményt ért el. Nagyon fontos ez az infrastruktúra, a közösségi fellépés a válságos időszakokban, a szolidaritás, a 191-es cikknek megfelelően, e, ez kötelező jellegű. Vannak azonban fontos területek, főleg az EU külső dimenziójában, ahol a fő képviselő csak utalt a Nabukóra, vagy a többi partnerrel való együttműködésre. Minden mellett jelentős az erőrelépés, de nagyon fontos, hogy végre is hajtsuk. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, köszönöm szépen. A tagállamoknak kell eldönteniük, folytatja az előadó, hogy a belső struktúrákkal mi lesz. Az elnök megint megszakítja a hozzászólót, elnézést, de lejárt a az ideje. Kedves kollégák, mondja az elnök úr, kérem, tartsák be a rendelkezésükre álló időt, mert az eljárásunkat nem megfelelően befolyásolja mindez. Ez mindenkire ugyanúgy vonatkozik, úgyhogy most a néppárt következik. Roy kollega. Elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik nagyon aktívan részt vettek ebben a projektben, Vidal Quadras képviselőre külön kiemelni. Ez is mutatja, hogy az európai politika igenis képes reagálni a válságokra és kidolgozni megoldási stratégiákat. Voltak már ilyen helyzetek korábban, és az ellátási biztonság azt gondolom, hogy nagyon egyértelművé vált, és ezért kénytelenek vagyunk cselekedni, és cselekedtünk. Nem volt egyszerű megoldásokat találni, új eszközöket is kellett találnunk, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes ebben, hogy nem csak infrastruktúrális sztenderdeket kellett lefektetni, hanem szabályokat is, vészhelyzeti forgatókönyveket. És a biztos úr is nagyon helyesen utalt arra, hogy ez a 30 napos biztonság nagyon lényeges, hiszen ezzel védjük a fogyasztókat. Tehát sikerül kompromisszumokra jutnunk, amelyek aztán tettekre vihetnek bennünket. Nehéz volt az út, de azt gondolom, hogy helyesen jártunk el, a cégeknek a, a felelősségét megneveztük, és azt is megfogalmaztuk, hogy nem érdemes észszerűtlen rendelkezéseket hozni. Gondolok itt az ellen irányú áramlásokra is, amelyek nem minden esetben észszerűek. Annak szükségszerűségét és fontosságát is kiemelném, hogy adott esetekre koncentráljunk a regionális területen is, és azt gondolom, hogy az az utalás is nagyon lényeges volt, hogy a felelősségre is figyeljünk oda. Amennyiben nem tudunk megfelelően eljárni, regionális szinten, akkor a bizottságnak kell lépnie, nyilván nem egyedül, de a szubszidiaritás elvének megfelelően, amikor már nincs más eh, lehetőség, akkor a bizottság lépjen. Még egyszer mondom, eh, a megoldások azt gondolom, hogy lényegesek, örülök, hogy ezt sikerül kieszközölnünk, és ez egy jó üzenet Brüsszelből. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ez volt az első helyesen ütemezett eh, beszéd, úgyhogy az ITRE szakbizottság nevében köszönjük ezt a felszólalást. Hannes Szobeda következik, szocialisták és demokraták alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani Vidál Kvadrász képviselőtársunknak, ezért a kiváló jelentését és a jó együttműködésért is köztünk és a témafelelősök között. A szakbizottsági vezetők a spanyol elnökség alatt folytatták még, folytatták még le ezeket a tárgyalásokat, amelyek jó eredményre jutottak. Miről is van szó? A szolidaritás az európai szinten, azt gondolom ez a központi eleme ezeknek a tárgyalásoknak, itt mindenféle másról is volt szó, de a fogyasztók védelme egy nagyon lényeges elem, és ezt sikerült most már kieszközölni. Sokan kritizálták ezt a területet, de ez egy egyértelmű üzenet most már. A biztos úr egy kicsit már előre nyúlt azzal, hogy azt mondta, hogy nem jutottunk még el a történet végére, de azt gondolom, hogy még ennél is tovább kellene lépnünk. Jacques Delors csoportjától hallottuk, én is jártam ott, hogy ö, újfajta szövetséget hozzunk létre, erről is szó volt, én is támogatom ezt hiszen, mint ahogyan mondtam, egy közös európai energia közösséget alakítsunk. Anélkül természetesen, hogy a szerződést módosítsuk, hiszen ez új mizériát indítana el. De ez a közösség legyen az első elem. A második dolog a közös fellépés befelé és kifelé is. Mire gondolok, azt mondom, hogy befelé. Az infrastruktúra kiépítése, ennek szükségességét a biztos úr is említette. És hogyha a napenergiára, a szélenergiára gondolok, illetve annak hasznosítására, aztán a tározási kapacitások növelésére, gondoljunk arra, hogy nem mindig állhat rendelkezésre ez az alternatív energia. Akkor ez hogyan is érinti majd a termelőket? Nem mindig tudnak beugrani. Ezért nagyon fontos ez a közösség, hogy egymást támogassuk. És a kifelé való fellépés van egy közös piacunk, nem mindenki jár ugyanebben a cipőben. Van, aki azt mondja, hogy monopolisztikus állami struktúrákat védenek egyesek, akkor ha mi egy közös energia külpolitikát szeretnénk, akkor ezzel természetesen új feladatokat is kapunk, szállítási útvonalakra gondolok itt, Nabokkora utalnék, és úgy gondolom, hogy ezért jó irányba haladunk, de a legfontosabb irány az a közös európai energiaközösség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sokkal jobban állunk az idővel, nagyon szépen köszönöm az együttműködésüket. Valáán asszony kapszót. Az Alde nevében köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék Vidál Kvadrasz jelentéstevő úrnak fontos jelentéséhez. Minden télen újra emlékezetünkbe eh, vésődik eh, függőségünk, az energiaellátás biztonsága prioritásos kérdés tehát. Ez a jogszabály fontos lépést tesz annak érdekében, hogy a függőségünket és a támadhatóságunkat csökkentsük, és a szolidaritást erősíti meg. De többet kell tenni. Tovább kell diversifikálni az energiaútvonalakat és az ellátási irányvonalakat. Mást jelent egy hollandnak, egy finnek vagy egy eh, románnak az energiaellátás biztonsága jelenleg, még ezért egy európai megközelítésre van szükség, ami az energiapiac teljes kiépítését jelenti. A védelem, illetve a protekcionizmus eh, káros a piac, és így káros a fogyasztókra nézve is. Ezért a politikusoknak meg kell mondaniuk, hogy a politikának ki kell hátrálni az energiapolitikából. Ugyanakkor azt halljuk, hogy még mindig zárt ajtók mögött köz, kötik meg a döntéseket, a monopolisták határozzák meg, az energiastratégia kialakítása Romániában egy-két ember kezében van. Nem elszámoltathatóak ezek a döntések, miközben a zárt ajtók mögött hozott döntések árát a román állampolgár is fogyasztó fizeti meg. Át kell tehát alakítani ezt, hogy hogyan bánnak a tagállamok az energiapolitikával, máskülönben nem tudják majd a fogyasztók helyzetét javítani, és higgyék el nekem, a szabad piac sokkal jobb munkát végez majd, mint a a politikusok és a bizottságnak le kell építenie a protekcionista akadályokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, asszonyom, és Turmes képviselő kap szót a né zöldek nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, gratulálok Vidálnak és mindenkinek, aki részt vett a tárgyalásban, és gratulálok a spanyol elnökségnek is, aki segített abban, hogy ezt a dossziét gyorsan bevégezzük. Jó eh, harmónia jön itt létre a belső piac és a tervezés a Európa és a tagállamok között, és örülök önnek, hogy a reverse flow, tehát az ellenirányú áramlás kérdése nyomatékosan bekerült ebbe a joganyagba. Néhány felvetése élek ugyanakkor. Úgy tűnik, hogy szá- számunkra úgy tűnik, hogy az infrastruktúrában az észak dél kapcsolatot ki kellene építeni, mondjuk Lengyelország, Szlovánia és így tovább, a gáztárolásnál pedig azzal a kérdéssel kell foglalkoznunk, amelyet Svoboda kollega vetett fel, hogyha több gáz kerül a áramlatba, akkor gyors raktárakra van szükség, és ellenőriznünk kell az infrastruktúránkat, hogy elég gyorsak-e a storage a tárolóink, mert ugyan vannak lassú és vannak gyors gáztárolók. Ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Másodszorban valami teljesen hiányzik, mégpedig nem rendelkezünk kellő adatokkal a tekintetben, hogy milyen gázkereslettel számolhatunk a jövőben. Milyen kihatással lesz ez a jogszabály a piacra, vagy mi történik, hogy ha egy olyan tagállam, mint Németország azt mondja, hogy 2015-re nulla energiás, vagy 2050-re nulla energiafaktorú lesz minden épületünk, tehát jobb adatokra van szükség azért, hogy a hiába vadó befektetéseket meg tudjuk kerülni. Harmadsorban február 4-én az állam és kormányfők találkoznak, és úgy hiszem, hogy a bizottság a február 4-i csúcs előtt egy anyagot kellene, hogy előkészítsen a gáz világpiac előkészítésére. A Shell gáz az USA-ban több cseppfolyós gázt biztosít. Mit jelent ez Európa számára? Tehát a bizottság részéről egy anyagra van szükségünk, amely az állam és kormányfőknek segít megítélni, hogy hányadán is állunk a gázpiac száma. Úgy hiszem, hogy ma sokkal pozitívabb a helyzet, mint két-három évvel ezelőtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Konrad Simanski kap szót az ECR nevében. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, előadó úr, Érdemes gratulálni Vidal Quadras úrnak, mert nem ő az egyetlen pillére a kompromisszumnak, a kompromisszumnak, amelyet a tanácsal sikerült létrehozni, hanem az Európai Parlamenten belüli politikai frakciók közötti kompromisszumnak is. A javaslat sokkal ambíciózusabb volt, főleg az infrastruktúrák létrehozása terén, és az EU politikai ö, hozzáállása terén a válságok megoldásában ezen kívül a nemzetközi dimenzióban. A rendelet eredeti verziója magába foglalt sokkal több kötelezettséget és kötelezettségvállalást. Nagyon remélem, hogy ez nem lesz kifogás a tagállamok és a vállalatok részéről, szemben az oroszok viselkedésével, amikor is a gázt fegyverként használták. Nem szabad a Gazprom monopól helyzetét fenntartanunk, hiszen nem csak az EU-ban a gázvezetékek fölött létezik ez a monopólium, hanem az nyersanyag terén is. Ez nem felel meg a versenypolitikának sem. Ezen kívül ö, akadályozza a ö, modern technológiák ö, kidolgozását ezen a területen. Lehetne jobb is ez a rendelet, de talán mégis a legjobb esély arra, hogy az EU politikákat a gázválságok esetén ö, alkalmazhassuk és támogatnunk kell. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega! Énán kollega következik. A bal oldal képviseletében. Köszönöm szépen, szükségünk van-e a függetlenségünkre? Igen, de ennek biztosításához elengedhetetlenül szükséges, hogy a gáz és más energiaforrások ne a spekulatív piacokon kerüljenek értékesítésre. Tiszteletbe kell tartani a előállítókat, és ugyanakkor biztosítékokat kell adni a fogyasztóknak is. Az Európai Parlament és a tanács ezt ellenőriznie, ennek ellenőriznie kell. Nem szeretnénk olyan katasztrófákat sem, mint amelyekre példa a floridai partvidék. Nem csak a részvényesek érdekeit kell figyelembe venni, és a föld alatti kincsek kiaknázásakor oda kell figyelnünk a magánvállalatokra is, mert ez nem garancia föltétlenül a gázellátásra. Ehhez államosítani kell a nagy gázvállalatokat, és saját európai érdekcsoportot létrehozni velük, amely nemzetközi ellenőrzés alatt áll, és állami ellenőrzés alatt főleg. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega, hogy az elnök. Cavela asszony következik. Köszönöm szépen. Először is Vidal Quadras úrnak szeretnék gratulálni kitűnő jelentéséhez. Ez a jelentés segít abban, hogy a belső piacot megfelelően szabályozza, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy látni kell, hogy Európa még nem rendelkezik ellátási biztonsággal, ugyanis a nagy problémát, az alternatív beszállító kérdését nem szabályozták. Ezért kérni szeretném, biztos úr, hogy mondja el nekünk, hogy ki biztosítja, hogy az el, földgáz piacok fenntarthatók legyenek Európában. Hiszen voltak éppen csak egy beszállítónk van, Oroszország. Oroszország minden létező beszállítóval szerződéseket kötött, aki Európába szállíthatna potenciálisan, akár például Iránnal is. Voltak éppen tehát be vagyunk csapva. Önnek biztos úr Tajani úrral, Tajani kollégájával le kellene ülnie, és meg kellene vizsgálniuk, hogy milyen kötelezettségekkel bírunk Oroszország irányába, azért, hogy valamilyen módon kihathassunk a gazdasági helyzetre. És aztán van még egy kérdésem. Létezik még az gáz akciótervem Észak-Afrikában. Van-e itt valamilyen terv? A földközi tengeri térségben akarják-e megjeleníteni a terminálokat, vagy nem? Köszönöm szépen.

Uh, Köszönöm szépen. Kicsit rövidebb is volt, mint eredetileg, úgyhogy folytatjuk. Karins képviselővel kettő percben. Elnök úr! Biztos úr! mindannyian függünk valamitől, függünk a harmadik országok energiaellátásától, és különösen a gáz ágazatban. A legnagyobb mértékben pedig Oroszországtól. Tudjuk, hogy Oroszország, mint beszállító, problematikus lehet. 2009-ben Oroszország és Ukrajna viszája olyan helyzetet teremtett, ahol nagyon sok tagállamban nem volt gáz. Talán két megoldás lehetséges. Az első a különböző forrásokat kell tágítanunk, a másik pedig a belső piacon a megfelelő kapcsolódási rendszer létrehozása. Szükség van a közös energetikai politikára, a működőképes belső piacra. A probléma hol rejlik? ott, hogy nagyon sok európai ország és régió teljes mértékben elszigetelt. Például a balti országok százszázalékos mértékben, százszázalékban az orosz gáztól függenek. Ennek eredménye pedig az, hogy ma a balti országokban a fogyasztók 30%-kal többet fizetnek a földgázért, mint például a német fogyasztók. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a rendelet jó irányba indul, amit, bizottság, amit a bizottság és Quadrasz úr próbált megtenni, jó irányba mutat. De az infrastruktúrákban mindenképpen befektetésekre van szükségünk, hogy kialakuljon a közös piac az energetika terén, hogy különböző forrásokból táplálkozhassunk és megteremthessük a biztonságot. Köszönöm. Köszönöm. Madurel asszony egy percben kap szót a következőkben, elnézését kérem előre is. Nagyon köszönöm, elnök úr. Biztos úr, Ma már elhangzott, hogy a 2009-es válság többet mutatott, mint energiafüggőségünket. Megtanultuk azt, hogy a probléma legnagyobb része az európai határokon keresendő. Például Spanyolország nem tudott segíteni a kilenc érintett tagállamnak, pedig nekünk voltak forrásaink, mert kedves kollégák, bár nyilvánvalónak tűnik, a szolidaritás a belső piacon azt jelenti, hogy a gázt könnyen tudjuk szállítani az EU-n belül, anélkül, hogy bármiféle akadályba ütköznénk. És itt elsősorban a határokon átnyúló kapcsolatokra gondolok, ez ma még problémás. Ezért nagyon fontos ez a rendelet, mert az ellátás biztonsága mellett a kapcsolódási pontokat is megcélozza. Nyilván többféle forrásból kell táplálkoznunk, és véget kell vetnünk az elszigetelt helyzetnek. Végezetül elnök úr szeretnék gratulálni a bizottságnak, Vidal Quadras úrnak, a spanyol elnökségnek, hogy rekordidő alatt járult ahhoz hozzá, hogy az energia terén is szolidaritásról tegyünk tanúbizonyságot. Köszönöm szépen, Jorgó kis kollega következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Öttinger biztos úrnak és Vidák Vadász képviselőnek is köszönetet mondani ezért a dokumentumért. A spanyol soros elnökség segítségével nagyon jó jelentés született, hiszen a földgáz nagyon fontos, egyre fontosabbá válik, Turmes képviselő is elmondta ezt. A megközelítésünket meg kell tehát változtatni, az én hazámban minden második háztartás függ a gáztól, de 40%-a ennek a gáznak Oroszországból érkezik. Ezért nagyon fontos most már, hogy egy rendeletté teljesedjen ki ez a jogszabály, hiszen megelőzési tervekről, stratégiákról beszélünk, három szintű vészhelyzetről, megfelelő forgatókönyvekkel, amelyekkel meg lehet előzni az eddigi mizériákat. Nem lenne jó, hogyha továbbra is fáznának a szomszédainkban, szomszédos országainkban, ezért a közös felelősségünk az, hogy fellépjünk ezek ellen, hiszen felelősek vagyunk a szomszédos országokért is. Jó ez a jogszabály, de más alternatívákra is szükség van, ezért üdvözlöm Ötinger biztos úrnak azon bejelentését, hogy a Nord Stream, South Stream, a Nabukkót is támogassuk azáltal, és ezáltal diversifikáljuk a lehetőségeinket. 70 napra elegendőek a tartalékok Németországban, de ez nincs így minden más országban, ezért ott is fejleszteni kell ezeket a tartalékokat. Azt gondolom, hogy nagy kihívások előtt állunk. Köszönöm szépen még egyszer, és minden jót kívánok a jogszabályhoz. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tosanovszki képviselő következik egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kollégák. 2009-ben Európának nagy problémája volt, hiszen ellátási problémák léptek föl 2009. januárjában Oroszország felől. Nagyon oda kell erre figyelnünk, hiszen nem, csak, nem az egész Európai Uniót érintette ez a probléma, hiszen ez egy strukturális gond volt. Éppen ezért szükség van arra, hogy komolyan gondolkodjunk el erről a gondról, különös tekintettel a szabályozásokra. Az ellátás szabályozása oda vezethet, hogy nő a gáz ára, és a fogyasztó nehezebben jut hozzá, sőt a versenyképességet is visszafoghatja. Ez a jelentés azt gondolom, hogy megfelelően kiegyensúlyozott, és észszerű megoldásra helyezkedik. A biztos úrtól hallottuk, hogy át kívánja tekinteni azt, hogy az intézkedéseknek milyen hatása volt. Köszönöm szépen. Ransdorf képviselő nincs itt, ezért haladunk tovább. Provéra képviselő kap szót egy percre. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai energia előállítás egyre csökken, miközben az energia igénye a gazdasági növekedéssel nőni fog. Legalábbis azzal a fellendüléssel nőni fog, amelyre minnyáján várunk. Ezért olyan politikai lépéseket kell foganatosítani, amelyek biztosítják a nehéz időkben is az ellátást, például olyan időkben, amikor a gázellátás külső politikai tényezőktől függ. Ez a jogszabálytervezet a koordinációt teszi jobbá, és um, reményeink szerint um, az orosz vagy az ukrán uh, válság uh, is kiküszöbölhető lesz, amennyiben ez fellép um, ezzel a jogszabálytervezettel. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek, és köszönöm, hogy az általunk benyújtott módosító közül sokat a jelentéstevő beemelt a szövegben. Figyelek arra, amit a biztos mondott, jelesül, hogy szorosabb regionális együttműködésre van szükség ezen a területen. Köszönöm szépen a figyelmüket. Griffin képviselő kap szót másfél percben. Elnök úr, az ügyvédek az ellentmondást keresik, és um, az Európai Unió ügynökei mindenfajta kitalált ügyet eh, írnak az ászlajukra, a kitalált felmelegedést, eh, vagy pedig a környezeti problémákat. A oroszok által kialakított gázkrízist eh, a kelet-európai kemény vonalas politikusok találták ki, pedig látni kell, hogy Oroszország el akarja adni nekünk, el kell, hogy adja nekünk ezt a gázt sokkal inkább arra használják ezt a rémeképet, hogy az EU már megint magához ragadjon egy-két döntést, és központosítson, pedig ezt nem használ, nem támogatnák az választók. Egész egyszerűen itt a szocialista politikusok akarják maguk alá gyűrni az döntéseket, és ezért mindenki, aki a szabadság mellett van, nemmel szavaz erre a jelentésre. Köszönöm. Madame Amalia Sartori, two minutes, please. Sartori asszony következik kettő percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm Vidal Quadras kollégának ezért a kiváló jelentésért, illetve azért a kiváló közvetítésért, amelynek segítségével sikerült egy olyan rendeletet megszavazni, amely első olvasatban sikerre jutott. Én is, és delegációm is örömmel szavazunk erre a rendeletre, mert ez azt jelenti, hogy tényleg előrelépünk az ezen a területen alkotott politikák terén bár ez csak egy kis ö, tégla a az épületben. Tovább kell folytatnunk ezt a munkát azon vonalak mentén, amelyet a bizottság emlegetett. A szolidaritás támogató lépés itt a parlamenten belül nagyon üdvözlendő figyelmeztetés ez a spekulánsok számára is az elmúlt években. Nyilván több forrásból kell táplálkoznunk, és több minőségi forrásból. Talán kicsit félénkek voltunk, nem eléggé foglalkoztunk célzottan a kérdéssel. A déli folyosóra koncentráltunk, és gyakorlatilag ez az egyetlen garancia arra, hogy felvegyük a harcot az egyoldalú szolgáltatással szemben. Minden esetre szükség van arra a garanciára, hogy megfelelően kompetens lesz ez a lehetőség. Többféle hálózatra van szükség, energiaforrásra, annak érdekében, hogy megszüntessük a monopól helyzetet ezeken a területen. Köszönöm szépen, Csiviet képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, hölgyeim és uraim, a gázszolgáltatás biztonsága rendkívül fontos téma, és stratégiai jellegű is. Ezért sürgősen foglalkoztak vele a szakbizottságok. Azért rendkívüli téma, mert a geopolitikára is vonatkozik, de más területekre is. Nagyon fontos, hogy ezen a területen létrehozzuk a nagy piacot. Tudnunk kell azt is, hogy milyen mértékű lehet a szolidaritás ezen a téren. Sikerült kompromisszumot létrehozni, és ennek örülnünk kell. Örülnünk kell, akár csak minden egyes kompromisszumnak be. A szocialisták és a demokraták számára a biztonság a legfontosabb szó, de ez itt kisbetűvel szerepel a mindennapi emberek számára, akik számlákat fizetnek, újságot olvasnak, és akiknek óriási következményeket jelent, hogyha megszakad a gázszolgáltatás. És akik félnek attól, hogy mi lesz, hogyha egyszer csak elfogy a gáz. Úgyhogy Ezeket a félelmeket el kell oszlatnunk. De beszéljünk őszintén, amikor beindultak a tárgyalások azzal kapcsolatban, hogy ki és hogyan tudja ezt a fenyegetést kivédeni, nem volt még megállapodás. Az a javaslat született, hogy egy ország is megteheti, aztán született egy olyan, hogy kettő. Most ö, olyan pontatlan megfogalmazásra állunk szemben, hogy valamilyen testület, és folyik a tárgyalás erről. Tehát fontos volt ez a lépés, jó irányba halad. Köszönöm szépen, Nikolaj képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, csak csatlakozni tudok két dologhoz. Először is nagyon fontos a szállító országok szerepe, illetve a tranzitországok szerepe. Ugyanakkor szeretnék gratulálni az előadónak, hogy hogyan állt hozzá ehhez a problematikához. Én Türkmenisztánnal foglalkozom előadóként, és úgy gondolom, hogy alapvetően fontos beszállítója lehetne ez az ország az EU számára, tekintettel forrásaira, illetve arra, hogy teljesen nyitott az Európai Unió felé. Nem szabad elfeledkeznünk Kínáról sem aztán ott van a Nabucco, az északi áramlat, ezek mind-mind ezen beszállító országoktól függenek. Kapcsolatainkat tehát javítanunk kell ezekkel az országokkal, de ugyanakkor tiszteletbe kell tartanunk normáinkat. Ha stratégiai partnerségi megállapodást kötünk ezekkel a beszállító országokkal, gazdasági politikai szempontból, csak előnyöket élvezhetünk ennek következtében. Ugyanakkor el szeretném mondani azt is, hogy hazámnak, Romániának nagyon nagy a szerepe a tranzitországok szempontjából. Úgy gondolom, hogy Románia és Bulgária is stabilitáshoz járulhat hozzá. Köszönöm szépen, Vélen képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Az energia szolgáltatás az egyik előfeltétele az országok szuverenitásának, úgyhogy ezért kell az EU-nak egy hangon fellépnie. A jelenlegi irányelv 2004-ből nem megfelelő, hiszen sokkal súlyosabbak a veszélyek, amelyek fenyegetnek minket. Nem tudja megvédeni a közép-kelet-európai országokat a szállítási problémák esetén. 2008-ban és 2009-ben már megtapasztaltuk ezeket a problémákat. De hát jobb későn, mint soha. Nagyon örülök, hogy végre elkezdtük a közös energetikai politika kidolgozását. Ez a rendelet megfelelő kereteket szab majd a koordináció számára válságos időkben, illetve lehetővé teszi az infrastruktúrák modernizálását, amely aztán összekapcsolja majd a tagállamok hálózatait. A kompromisszum nem ideális, és amit korábban a parlament javasolt, szerintem jobb volt. Mind a mellett, figyelembe véve mindazt, amit elmondtam, támogatnunk kell. Köszönöm szépen, Páska képviselő. Köszönöm szépen. Fontos, hogy gyorsan reagáljunk azokra a problémákra, amelyek az elmúlt évben történt gáz krízisből eredtek. A bizottság anyaga, illetve az elkészülő jogszabálytervezet magas célt követte, mégpedig a nagyobb ellátási biztonság célját. Sok kérdés során javítanunk kell, kellett a jogszabályt. A gáz ellátásra kellett koncentrálni, hogy milyen kötelezettségek róvunk ki a szereplőkre, illetve hogy Hányadan is áll az ellenirányú áramlás kérdése. De az infrastruktúra kérdését is meg kellett vizsgálnunk, illetve a preventív, megelőző tervek kérdéséről és az ellátás biztonságáról is gondolkoztunk. Fontos kérdések ezek. Az parlament ugyanakkor arra is javaslatot tett, hogy meg lehessen akadályozni az információkkal való visszaélés, de sok kérdés nyitott még a védett fogyasztók kérdése, illetve az N-1 elvének kérdése nyitott. Miután ezt a jogszabályt elfogadják, még sok kérdés nyitva maradt. Köszönöm szépen. Köszönöm a Cicelli asszony kapszót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Máma talán az egyik legfontosabb dokumentumát fogadjuk el ennek a plenáris ülésszaknak. Sok állampolgár emlékszik 2009 dermesztő telére. Ezekben a szélsőséges esetekben, amikor az európai gázellátás komoly veszélybe kerül, demonstrálhatjuk, hogy az európai szolidaritás működik. Ez a rendelettervezet bizonyítja, hogy az egyének jólétére koncentrálunk először. Ez a rendelettervezet előírja azt, hogy minden fogyasztó védett fogyasztó legyen, és ugyanakkor biztosítani kell számukra, hogy még a szélsőséges esetben is megkapják a gázt. Ennek megfelelően a tagállamokon belül és a tagállamok közötti kapcsolatok területén is sokat kell tenni és biztosítani kell az ellenirányú áramlást, ezen felül pedig a megelőző intézkedések preventív tervét is fel kell állítani. Buzdítom és bátorítom az Európai Bizottságot, hogy várja, hogy sürgesse a végrehajtást a tagállamokban. Külön örömömre szolgál, hogy a tagállam az egyes tagállamok, hogy a jelentéstevő az egyes tagállamok specifikus sajátosságaira is kitért speciális megoldásokra van szükség Szlovéniában is, hiszen az Algériából jövő öm, csővezeték ér nálunk véget, és azt kell, hogy mondjam, hogy a standardokat, a normákat teljesítjük mi is. Köszönöm még egyszer Vidák Vadrasz kollégának a munkát, kitűnően tárgyalt ő az intézményekkel, kitűnő munkát végzett, és remélem, hogy mindenki támogatni fogja ezt a jelentést. Köszönöm szépen! Most pedig annyi Podimata asszony kap szót. Egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is én magam is gratulálni szeretnék Vidák Vadrasz kollégámnak, ahhoz a kitűnő munkához, amelyel hozzájárult ahhoz, hogy első olvasatban érjük el ezt a megállapodást. Az új rendeletnek. Most törődnie kell azon inherens problémákkal, amelyek az földgázállátás biztonságát eh, nehezítik. Az európai koordinációs helyét jobb helyzetbe kell hozni, megfelelő ellátórendszert kell biztosítani, és a védzáradéknak a védzáradékot is arra kell felhasználni, hogy a végfogyasztók ellátását biztosítsuk, különösen a szociálisabb, gyengébb helyzetben lévőkét is de látni kell, hogy az energiaellátás területén még mindig atomizált a megközelítésünk. Itt egy koherens, összeurópai energiapolitikára van szükség. Először a regionális együttműködést kell támogatni, ezen felül pedig szükség van arra is, hogy az energiaforrások és energia vezetékekben is differenciálódjunk. Ugye nem csak a Nabucco-jé a világ, hanem több más projekt is működik. Fontos tehát ez az egész jelentés. Köszönöm. Ostrejcsek, jedna minuta. Pane předsedající, Olony... Strecsek képviselő úr, köszönöm szépen, elnök úr. Az energia válság a múlt évben nem volt kellemes. Mégsem mutatott rá a piac strukturális eh, hibáira, a túlszabályozásra, az gázellátással kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy mindez a túlszabályozás eh, felesleges is, hiszen hová vezethetne? A fogyasztók számára nőnének a gázárak, és ebben a kontextusban három dolgot emelnék ki. Nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor definiáljuk az úgynevezett védett fogyasztókat annak érdekében, hogy ne legyen túl tág ez a definíció. Hiszen ezáltal a végső fogyasztó számára a gázára nőne. Másodszorban nagyon óvatosnak kell lennünk akkor is, amikor a, a tartalékok időtartamát rögzítjük. 30 nap talán rendben lenne, hiszen ez azt jelenteni, hogy megfelelő tározókra lenne szükség, és ha nagyobb időtartamban gondolkozunk, drágább lenne ezeknek a tározóknak a kiépítése. Persze a hideg időszakokra oda kell figyelnünk. Következő felszólaló. Köszönöm szépen. Mondja már ki Csinyevec úr, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a tevőnek, hiszen egy nagy kihívással volt dolga, amikor is a, az energiaellátást próbáljuk biztosítani az Európai Unióban. A parlament és a tanács is nagyon keményen dolgozott a kompromisszum irányába. Ez a rendelkezés a gázellátásról és annak biztonságáról a gáz vállalkozásokra is bizonyos feladatokat ró, kötelességeket ró rájuk, a tekintetben, hogy óvatosan járjanak el. Ahogyan hallottuk a jelentéstevőtől, ez a dokumentum kísérletet tesz arra, hogy a legfontosabb Európai Uniós szintű problémákra választ találjon. Az általános helyzetre vonatkozóan azt mondhatjuk, hogy sajnos egy válság bármikor felütheti a fejét. Láthatjuk, hogy hogyan fejlődik ez a helyzet, főleg Oroszország és Lengyelország között. Gondolok itt a gáz szerződésre, ami egyébként a bizottság számára újabb kihívást jelent. Tulajdonképpen a bizottság és az Orosz Föderáció között egyfajta új csatatér alakult ki a gáz liberalizáció kontextusában. Amennyiben a bizottság jól kíván teljesíteni, mindenképpen a diversifikációra kell koncentrálnia. Emlékezzünk arra, hogy Lengyelország eh, a diversifikáció szempontjából eléggé korlátozott lehetőségekkel bír, és a gázellátás miatt ezért is eh, eh, futhat megint jégre. Nagyon sokat szenved Lengyelország ettől, és ezért várjuk a támogatást a bizottságtól, álljon mellénk, tranzitország Lengyelország, nem egyfajta zsákutca vagyunk egy ellátási útvonal végén, és azt gondolom, hogy minden tagállam örülne egy-egy ilyen gáz ellátási biztonsági rendelet meghozatalákor. Kutás, Kutás képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy külső forrásoktól függjön, a gázszolgáltatás terén. A 2009-es válság rámutatott arra, hogy kiszolgáltatottak vagyunk, mert nincs igazai közös európai stratégiánk. Ennek a válságnak a következményei ö, rányomták bélyegüket az európai gazdaságra és a kiszolgáltatott kategóriákra rámutatott arra is, hogy a tagállamok mennyire függenek egymástól. Úgy gondolom tehát, hogy elengedhetetlenül szükséges a közös stratégia kidolgozása annak érdekében, hogy különböző utakról érkezzen a gáz Európába, hogy megfelelően reagálhasson az Európai Unió a hasonló válságokra. A Lisszaboni szerződés értelmében alapvetően szükséges az európai gázellátási mechanizmus kialakítása, abban az ezért a Nabukkónak különös jelentősége van, támogatnia kell az EU-nak, mert ez az egyetlen alternatív megoldás az orosz monopóliummal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Kovál úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak, aki nagyon nehéz kompromisszumot tudott kialakítani ebben az igen nehéz energetikai témakörben. Oroszország és Lengyelország vonatkozásában így lett, jött létre a szerződés, és ezt nagyra értékeljük. Nagyon fontos az energetika, mert sokan függenek egymástól ilyen szempontból az Európai Unión belül. Ezért lett meg, amikor sokan azt mondják, hogy ez csak gazdasági jellegű kérdés, és ez az egyetlen dimenziója a vitánknak. Európában nagyon sok ország az energiát függetlenségi kérdésként kezeli. Ha bárki is bármilyen orosz dokumentumot olvasott ebben a témában, láthatják, hogy az oroszok gazdasági és politikai és biztonsági fegyverként kezelik az energiát. Úgyhogy, ha valaki erre nem gondol, az rendkívüli módon kihagyja ezeket a fontos kérdéseket. Pedig nekünk is erre van szükségünk. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Tója asszony. Másfél perc. Nem,

csak egyetérthetünk az ebben a levélben foglaltakkal. megnyugtató helyzetet ugyanis az teremthet a gázellátás terén ha az eu megkezdi az alternatv szálltási útvonalak kiéptését ennek a szándéknak pedig végre azt gondolom a költségvetési számokban is tükröződnie kell. köszönöm a szót elnök asszony! Köszönöm szépen. következik ő a következő az én listámon. Nos, ha nem látom őt, akkor Korhal asszony következik másfél percben. Köszönöm szépen. Köszönet Vidal Kadrasz úrnak ezért a kiváló munkáért. Mennyi gázra lesz szükségünk? És a legtöbb része ennek egyébként is Oroszországból ö, jön majd. Ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára van szükségünk, hogy felkészülhessünk, illetve elkerülhessük a következő válságokat. Garantálnunk kell a gázellátás biztonságát, A földgázfogyasztás több mint 40%-a Európában egyetlen forrásból származik, ez a mennyiség pedig csak nőni fog. Ez pedig azt jelenti, hogy túlságosan függünk egyetlen forság, forrástól. Ez pedig politikai függőséget is hoz, ez pedig egészségtelen. Oda kell figyelnünk az árakra is. Valószínűleg ezek csökkenni fognak a jövőben, mert a Shell is szállít majd gázt nekünk, de több alternatív megoldásra is szükségünk van, hogy többféle forrásból táplálkozhassunk. Nyilván nagyon sok szomszédos ország is ugyanolyan kiszolgáltatott helyzetben van, mint mi, és megfelelő irányba kell lépnünk annak érdekében, hogy elkerülhessünk jövőbeni válságokat. Ez nagyon fontos üzenet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Korhola asszony. Bági Tiszúr következik egy percben. Köszönöm szépen. Kedves biztos úr, kedves kollégák! Meg szeretném köszönni az Európai Parlamentnek, hogy ezt a jelentést eh, ilyen gyorsan sikerült elfogadnia, illetve remélem, hogy sikerül gyorsan elfogadnia, hiszen nagyon nagy kihívással állunk szemben. Komoly erőfeszítést kell folytatnunk, hogy válaszokat találjunk, és nem csak a krízis idején kell dolgoznunk, hanem akkor is, amikor az Európai Unió szakpolitikáit alakítjuk az energia területen. A jamalai projekttel kapcsolatos szerződés megfogalmazásánál is figyelnünk kell ezekre a kérdésekre, de nem szabad, hogy negatív precedenst hozzunk a jövő számára, hiszen csak a szolidaritás, alapján tudunk a fogyasztók eh, érdekében fellépni. Köszönöm szépen! Most pedig eljutottunk a spontán felszólalások sorába. Sok kollega kérte a szót, hiszen nagyon fontos kérdéssel állunk szemben. Kellám úr kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, kérem, hogy egy percben szólaljon fel Kellám úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai vita ékes tanúbizonyságát teszi annak, hogy Európa levonta a több ellátási eh, krízisből a tanulságot. 92-ben éltem ország először ezt, amikor Oroszország a gáz és az olaj ellátást beszüntette. De ez a krízis, ebből a krízisből megerősödve jöttünk ki. Ma azt látjuk, hogy a parlament és a bizottság között elmélyed az együttműködés, meg szeretném köszönni Öttinger biztosnak, felelősségteljes és komoly megközelítését a kihíváshoz. Nagyon vonzó az, hogy a szolidaritást a gyakorlati EU mechanizmusokban is megjelenítsük. Mi a fontos? Nos, az, hogy infrastruktúrális és ellátási normákat fogunk meghatározni az Európai Bizottság is nagyobb koordinációs szerepet kap, de elsősorban egy integrált EU e beszállítási, ellátási hálózatra van szükségünk. Turmes kollega felvetésére szeretném felhívni a figyelmet, hogy az észak-déli kapcsolatokat is megerősítsük, és hogy a tároló kapacitásokat is kiépítsük a jövő számára. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kellám képviselő.

Most pedig Bütikófer képviselő kap szót. Egy percben parancsoljon. Elnök asszony. Öttinger biztos szólítom meg, és két pontot szeretnék felvetni, melyet a kollégák a vitákban korábban felvetettek. Egyrészt Turmes kollega nyomatékkal utalt a kiszámíthatóság kérdésére, mégpedig a gáz kereslet kiszámíthatóság kérdésére a gáz ellátás vitatva csak egy oldalon nézzük ezt a kérdést. Öttinger úr, kérdezem, hogy a jövőbe tekintve e második elementári szempontot hogyan vonja be a stratégiába. Aztán Svoboda kollega észrevételére is vissza szeretnék utalni, az energia közösség az Európai Unión belül. Ez volt a gondolat, ezt szeretném meg is mege, megerősítem Dölor think tankje, vagy attröztje felvetette ezt a kérdést, Michael Schreier munkacsoportja is felvetette. Kérdezem, hogy Öttinger úr ezt a célt követi a munkájában. Köszönöm szépen. Köszönöm, Figueredo képviselő kapszol. Obrigada, signore president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ebben a vitában az gázellátásról szeretném kiemelni, hogy a diversifikáció a gázszektorban azért világszerte már eléggé jól áll, és ezt el is kell ismerni. Viszont a jövőre nézve a legfontosabb kérdés az az, hogy a, az olaj kapcsán is megvan ez a diversifikáció, hiszen az EU-nak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy kiváltsuk a kőolajat, akár földgázzal. Ne felejtsük el azonban azt sem, hogy a földgáz nem fosszilis nyersanyag. Más alapanyagból állítják elő, nagyon sok ország, Svájc és Svédország, valamint, ha jól tudom, Spanyolországban is állítanak már elő ilyen módon gázt. Éppen ezért a beruházásokra jobban oda kellene figyelnünk a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Melcer képviselő következik. Köszönöm a szót. A legtöbb gázszolgáltató a növekvő igény miatt bejelentette az ár növekedést. Ezáltal tulajdonképpen azt irányozzuk elő, hogy újra megjelenik majd a gázválság Oroszország irányából. Az Európai Unió talán túlságosan sokáig vonakodott, hiszen ugye voltak kompetencia kérdések, főleg az EU élén, és sajnos ez hozhatja magával azt is, hogy megint a fogyasztók húzzák a rövidebbet. Nagyon sok helyen itt az unión belül újra életnek az atomerőművek, a cseppfolyósított gáz már, már rivális a, az építendő útvonalaknak, illetve csővezeteiknek. Tehát viták maradnak továbbra is, és a kérdés az, hogy a papír, amire rávetjük a sorainkat, a megfontolásainkkal, érnek-e annyit, mint maga a papír. Nabucco projekt is talán csak keveset módosíthat azon a bizonytalanságon, amely még mindig itt van közöttünk. Köszönjük szépen. Grűzel képviselő következik. Dziękuję pani przewodnicząca. Pan komisarz powiedział... Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, elhangzott már, hogy ez az első dokumentum az energiatémában a Lisszaboni szerződés határba lépése óta, amely szolidaritásról beszél energetikai ügyekben. Ezt Lengyelország hosszú éveken keresztül kérte, és sajnos emlékeztetett minket kiszolgáltatásunkra, kiszolgáltatottságunkra a válság, Úgyhogy megfelelő koordinációt és politikai elszántságot várunk, mert enélkül a jövőbeli válságokat nem tudjuk elhárítani. Lengyelország ö, földgáz ö, szerződés tárgyalásai közepén áll, és ö, nyilván a koordináció területén ö, jobb eredményekre is számíthattunk volna a bizottság részéről. Ötinger úr azt mondta, hogy felül kell vizsgálnunk majd két-három év múlva ezt a rendeletet, és azt hiszem, hogy ez is azt mutatja, hogy minden nincs benne. Köszönöm szépen. Csikáó asszony következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az energiabiztonság az Európai Unióban attól függ, hogy hányféle forrás, hányféle út áll rendelkezésre a szállításhoz. Többet kell befektetnünk az energiainfrastruktúrákba, illetve az energiahatékonyságba. Ami a gázvezetékek infrastruktúráit illeti, elengedhetetlenül szükséges újak létrehozása. Ezért fontos a Nabukó. Az Európai Uniónak a gáz tárolásába is többet kell befektetnie, illetve a tagállamok közötti rendszer összekötőkbe is. Főleg ott, ahol ellenirányú áramlás tapasztalható. Nem szabad elfeledkeznünk a megújuló energiáról sem. A Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy új koordináció jöjjön létre a tagállamok között válságos időkben. Szerintem az előadó, Vidal Quadrasz úr minden dicséretet megérdemel, mert ezzel javul a energiaellátásunk biztonsága. Köszönöm szépen! Vidal Quadras kollégának és Öttinger biztos úrnak, hogy egy ilyen fontos jelentés létrejöhetett

Köszönöm szépen, és most pedig megadom Enci úrnak a szót. Köszönöm szépen. Endok asszony, Öttinger biztos úr, én is szeretnék gratulálni Videl Quadrász úrnak ezért a rendkívül fontos jelentésért. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió energiaellátása rendkívül fontos. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Többféle ö, forrásból kell táplálkoznunk, ami a gázellátást illeti, és meg kell tanulnunk a legelőnyösebb politikai és pénzügyi ö, forrásokat is. Az Európai Unió energiabiztonságának kulcsa ö, az energia infrastruktúrák rendszer összekötőinek javítása, az ellenirányú áramlás kiküszöbölése, illetve a szolidaritás alapú rendszerkezelés a tagállamok részéről. Nagyon fontos, hogy folytassuk a vitát ebben a témában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Andrew úr, nagyon rövid is volt. Jazévgyek a úr következik. Jazévgyek a képviselő, parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen. A ma szavazásra kerülő rendelet mérföldkő a közös energetikai közösség kialakítása irányába. Az energiaszolidaritás szerepel benne, amelynek keretén belül jogi eszközöket lehet válság esetén igénybe venni. Az a dokumentum, amelyről szavazni fogunk, messze van még azoktól az ambiciózus céloktól, amelyeket eredetileg javasoltak, de lehetővé teszi, hogy elinduljunk egy megfelelő úton ebben az irányban. A tanácsal való gyors kompromisszumot értékelnünk kell, és köszönetet kell mondanunk Vidal Quadras úrnak, az előadónak, azért a nyitottságért, amelyel fogadta javaslatainkat,

Köszönöm, Pascu képviselő kap Since 2006, when the... 2006 óta, amióta az első ellátási ö, probléma megjelent, az energiaellátás biztonsága az Európai Unió tevékenységének fő prioritása volt erősen átpolitizált kérdés ez, hiszen ez kihatta az Európai Unió nemzetközi politikájára és nemzetközi elismertségére is. Az Európai Unió sajnos képtelen arra, hogy növekvő függőségét csökkentse az olyan szereplőktől való függőségét, akiknek komoly politikai célkitűzéseik vannak az energiaellátási függőség fenntartásával. Ugyanakkor téves volna azt mondani, hogy jelenleg nem létezik energiabiztonsági rendszer. Létezik ilyen, ám ez individuális és nem kollektív. Minden EU ország eh, védeni akarja magát egyes beszállítókkal kötött preferenciális szerződésekkel, és eh, ez persze alássa a, sze- a szolidaritás szellemét. Köszönöm szépen. Most pedig Cabella asszonynak adom meg a szót, ezért csak nagyon röviden szólalhat fel a jelentéstevő. A Nabukóról beszéltünk ebben az ülésteremben, és arról hallottunk, hogy ez egy nagyon fontos biztosítéka az energiaellátás rendszerének. Hát kérdezem a biztos urat, hogy mennyiben haladtunk előre a Nabuk ügyében. Köszönöm szépen, most pedig a biztos kapja meg a szót, a jelentéstevő nem kapja meg a szót, Vidal Quadras úr láthatta, hogy nagyon nagy támogatásnak örvend a véleménye. Biztos úr. Nos, kedves képviselők, a vita nagyon fontos volt. A tárolás kérdése nem csak a gázra vonatkozik, hanem az energiapolitika általános kérdéseit is felveti. Függünk a gáztól, de nem csak a gáztól, az olajtól, a széntől is függünk. A nukleáris nyersanyagoktól is függünk, és a megújuló energiák területén pedig a tároló országoktól függünk, mint Svájc vagy Norvégia. Ezért tehát az energia hatékonyság kérdését is fel kell vennünk, jelensül, hogy ne pocsikoljuk el az energiát, és az elkövetkező hónapokban önökkel ezekről a kérdésekről is vitát szeretnénk nyitni. Az energia közösségről beszéltek. Úgy hiszem, hogy az Európai Unió egy megerősítetten funkcionáló szolidáris közösség irányába kell, hogy előre lépjen. Dölór úr észrevételét iránymutatónak tartom, de ugyanakkor fontosnak tartom, hogy az elkövetkező évben a 194-es szik által um, megjelenített új lehetőséggel éljünk, az offenzív fellépés lehetőségével, hiszen jelenleg még nincsen áram és gáz belső piac. És a tagállamok, van aki jobban, van aki kevésbé, voltak éppen a politikusok a beszédeket tartanak a, a hétvégi találkozókon, a hétvégi gyűléseken az energia belső piacról, de ugyanakkor hétfőtől péntekig a munka a dolgos hétköznapjaiban semmit sem tesznek ezért, mi több a belső piacokat erősítik. Tehát fontos, hogy az új jogalap fellépést lehetővé tesz, de az energiaközösséghez Svájc, Norvégia, Szerbia, Horvátország is hozzátartozik, de olyan országok is, mint Marokkó, vagy a Magreb országok, a közel-kelet, vagy Grúzia, Moldova, ezek szoros partnerként vonandók be az energiaközösségbe, egyébként Törökország is. a prognózisra is rákérdeztek. Nos, különböző alternatívákat is támogatunk a 2020-as stratégia keretén belül, és az energia mix továbbra is a tagállamok jogkörében marad, ezért az Európai Unió nem tud prognózist adni arra, hogy mennyi um, gázból alakítanak át áramot, hiszen nem mi felelünk ezért, hanem a tagállamok, de ennek ellenére javaslatot készítünk el arra vonatkozólag, hogy milyen prognózis várható a gáz területén. Jelenleg több mint 400 milliárd köbmétert fogyasztunk, 2030-2040-re 5-600 milliárd, vagy esetleg csak néhány milliárdra fog csökkenni ez a mennyiség. Nos, ez a kérdés valóban eminensen fontos kérdés, akkor, hogyha az infrastruktúrát ez alapján akarjuk építeni, és a függőséget meg akarjuk becsülni. A függőségről szólva. Tudjuk, hogy még saját gázforrásokkal is rendelkezünk, amelyek 15-20 év múlva kimerülnek. Oroszországtól függünk elsősorban, valóban így van ez. 20 az európai gázpiac de 25%-a Oroszországból származik. Hát ez egy negyed, de azért ez még átlátható, nem egy felbecsülhetetlen mennyiség. De persze Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Bulgária, itt sokkal 50 nagyobb az függőség, 50%-nál, akár 100%-ig, Portugáliában pedig nincsen orosz gáz, tehát a távolság alapján is nagy a különbség a Szibériától való távolság nagy különbséget jelent. Norvégiából, Algériából komoly szállításokkal rendelkezünk, és az LNG gázt, ugye a Katarból hálít, szállított um, cseppfolyós gáz kérdését is nagyon fontosnak tartjuk. Oroszországtól való függőség. Oroszországban minden probléma ellenére partnert látok. Novemberben tartjuk, novemberben ünnepeljük az európai-orosz energia párbeszéd tíz éves évfordulóját. Ez kettős kettős, két vetülettel rendelkezik. Hogyha Oroszország több mint 4 milliárd eurót tesz az északi áramlatba, akkor azt szeretnék, hogy gáz áramoljék az áramlat csöveiben, tehát az áramlatban áramoljék a gáz, hiszen a belefektetett pénzüket soha nem tudják visszakapni. Egész egyszerűen a high-tech-et, a know-how-t az európai cégeknek segítségül kell adnia az orosz gazdaságra. Tehát úgy gondolom, hogy kölcsönös függőségben vagyunk. Mi eladjuk a tervénykénket, ők a nyersanyagokat. A függőségben pedig nem zsarolható senki sem. A függőség csökkentése persze fontos cél. Egyrészt a technikai függőséget kell csökkenteni, és az új terekről is beszélni kell. Úgy gondolom, hogy az oroszokat partnernek kell tekinteni, az ő gázukkal való kereskedelem területén, de nem a harmadik államokból jövő gáz területén. A Kaszpi térségben van a világ legnagyobb gáztartaléka, ezért Oroszországgal az orosz gázról való kereskedelemben hiszek, de nem értem, hogy az oroszok miért akarnak a Kaspi térség gázával kereskedni. Ne közvetítsenek. Itt az algériai gáz sem Oroszországon keresztül, vagy a norvég gáz sem Oroszországon keresztül jut hozzánk, ezért az Európai Unió becsvágya arra kell, hogy irányuljék, hogy a legrövidebb és a legközvetlenebb kapcsolatot építsük ki a Kaszpi térséggel, ne kerülő utat tegyen a vezeték, és ilyen módon ne függjünk jobban Oroszországtól, mint kell. Mindez azonban a szolidaritást is előfeltételezi. Ezért kérem az összes tagállamot, Ausztriát, Magyarországot, Romániát, Bulgáriát, Lengyelországot, kérdezem őket, hogy képesek vagyunk, készek vagyunk-e arra, hogy közösen a déli koridoron egy olyan megoldást keresünk, amely az európai érdeket szolgálja, vagy megoszthatók vagyunk-e? Ez a nagy kérdés, hogyha egységesek vagyunk, és nem öm, megyünk bele egy olyan megállapodásba, amely kevésbé az európai cél szolgálja, akkor igenis ö, ö, a jó megoldást tudjuk meghatározni. A Nabokóban zajlik a munka, az türkménekkel tárgyalást folytatunk hamarosan. Persze a döntést nem mi hozzuk meg, hanem a befektetők, de mindent megtehetünk annak érdekében, hogy a tagállamok között és a Törökország, Azerbajdzsán, Grúzia között szóló tárgyalást moderáljuk. Úgy gondolom összességében, hogy a Nabukó jó úton halad. Azt mondják, többet kell befektetnünk ebbe a területbe meg lehet. De ígérem önöknek, hogy minden a parlament és a tagállamok által engedélyezett és befizetett eh, társfinanszírozási erót megfelelően használjuk fel, megfelelően fogjuk felhasználni ezeket a péneket, pénzeket önök a pénzügyi időszakról való döntés során eh, meghozzák ezt a döntést. Itt persze majd a prioritásokról kell beszélni, hiszen világos, hogyha több pénzt akarunk kiadni, több pénzt akarunk bevenni, kell bevennünk, és természetesen érdeklődéssel várom ezt a vitát, ezt a munkát önökkel. Köszönöm szépen a támogatásokat, segítettek a téma előrevitelében, közösen győztük meg a tagállamokat, és ígérhetem önöknek, hogy mindent megteszünk azért, hogy gyorsan beültessék ezeket a hogy gyorsan elfogadjuk a rendeletet, négy év múlva pedig az áttekintés során megnézzük, hogy milyen haszonnal jár ez, és természetesen itt is várunk a parlament véleményére. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel ez a vita lezárult, délben szavazunk. Kedves kollégák, a következő pont következik a mai nap.